Gemäß Artikel 231 a 231-es cikk negyedik paragrafusa érdemében az el, értelmében az eljárási szabályzatban közlöm, hogy a korrigendumhoz nem adtak, a tegnapi korrigendumhoz nem adtak módosítást be, ezért ezt is elfogadatna. itt, ö, nyilvánítom. A magyar hatóságok Kovács Béla mentemi jogának felfüggesztését kérvényezték. A 9. cikk értelmében a felelős jogi bizottsághoz utaltuk ezt az ügyet, és lehetséges, hogy még további információra van szükségünk a hatóságoktól annak érdekében,